Okay. Right. Good morning, colleagues. A warm welcome to... Jó reggelt, kollégák! Jó napot kívánok mindenkinek eh, a külügyi bizottság eh, ülésén. Itt az új körülmények eh, között valószínűleg mindenki most távkapcsolatból fogja ezt a dolgot művelni. Néhány dolgot szeretnék tisztázni, mielőtt elkezdjük. A napirend szerint negyed tízre van kiírva az első tényleges érdemi napirendi pont. Webstreaming, webstreaming lesz, 11 nyelven van tolmácsolás, angol, francia, német, görög, holland, olasz, spanyol, lengyel, román, magyar és passzív portugál, tehát portugálul is lehet beszélni. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet, és az október 1 ülésünknek a jegyzőkönyvét is, hogyha a nap végéig, illetve az ülés végéig nem érkezik semmilyen megjegyzés azzal a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk a jegyzőkönyvet. Szeretném még egyszer emlékeztetni önöket arra, hogy a tolmácsok eh, ki vannak szolgáltatva a hang minőségének, eh, illetve a kép minőségének csak úgy tudnak dolgozni, hogyha ez megfelelő. Kérem, hogy eh, csak az audio kapcsolatokat kerüljük, mert az nem lesz tolmácsolva. A következő napirendekről lesz szavazás. A COVID-19 külpolitikai következményeiről van egy jelentéstervezet, és akkor most én elmagyarázom, hogy hogyan szavazunk, illetve hogyan állapítjuk meg a szavazóképességet, Múlt pénteken kaptunk két szavazó lapot a jelentéssel kapcsolatban. Kérem, hogy ezeket nyomtassák ki, hogy kitölthessék. Két szavazókörre kerül sor. Az első szavazókör az 9.30-tól 11-ig lesz. Eközben zajlik a bizottsági ülés. Az ülés során kell szavazni a módosítókról. Minden oldalát a szavazó lapjaiknak alá kell írniuk, fényképet készíteni róla, vagy beszkennelni azokat, és a beszkennelt, lefényképezett fájlt elküldeni az afetvót kukac europarl, címre azt követően, hogy megnyitom a szavazást, lehet elküldeni a szavazásokat, 11 után már nem fogadunk szavazatokat, amikor a szavazás megkezdődik, kapnak egy e-mailt is, amely ezt megerősíti, és a jelenlevő képviselőktől is azt kérjük, hogy ők is fotóval és szkennelt szavazólapokkal szavazzanak. 11-kor vége a szavazásnak, ezt követően számolja meg a tettekárság a szavazatokat. A második szavazó ö, időszak az 3-tól 4.30-ig lesz. 2.45-kor bejelentem a szavazás, az első kör szavazásának eredményeit. Három órakor megint megnézzük, hogy megvan-e a szavazóképesség, megnyitjuk a második szavazókört, és megkapják az e-mailt a képviselők erről 16.30-ig szavazhatnak, ugyanúgy lehet szavazni, mint ahogy az előbb. Most az első szavazókör előtt meg próbáljuk ellenőrizni a jelenlévő képviselők számát, 18 képviselő kell. Kérem, hogy a készfeltartásos gombbal eh, jelezzék, hogy szavazni készek, és csak úgy tudjuk elkezdeni, a minimális számú képviselő eh, ezt megteszi, én is megteszem, tehát eh, a raise hand gombot kell megnyomni, és akkor tudjuk megállapítani, hogy megvan-e a kívánatos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 Dear Chair, we have only 14 members that have raised their hand. Csak 14 képviselő jelzett, 18-ra lenne szükség. Több képviselő követi nyomon az ülést, tehát többeknek kellene megnyomnia. Tehát ezt mindenki hallotta. 14-nél több kollega van itt. Kérem, hogy azok, akik nem nyomták meg a raise hand gombot, azok tegyék meg, mert csak úgy tudjuk folytatni. Dear Chair, we have Dear the right chair, number. We have the right number. It's done. Ah, uh, excellent. Elnök úr, megvan a létszám. Nagyon jó. Okay, thank you, colleagues. Köszönöm, kollégák. Akkor eh, elértük a kívánt számot, tehát megvan a kórum, és így tudunk szavazni, a szavazást meg is nyitom. Kérem, maradjanak eh, kapcsolatban velünk, mert a bizottsági ülés folytatódik, mégpedig napirend szerint. 11 óráig van eh, lehetőségük az első eh, szavazólapokat kitöltve, aláírva beküldeni. Köszönöm minden további teendő nélkül áttérünk az ötös napi rendi pontra. Az ötös napi rendi pontunk körülbelül 10 óra 10-ig tart, tehát durván egy óránk van. Van néhány különleges vendégünk, az EU közvetítő tevékenységei, a konfliktusok békés megoldása céljából témában az alábbi vendégeink vannak, mind távkapcsolatban fog jelentkezni, hiszen a Covid prevenciós intézkedések ezt most megkívánják. Helga Schmidt-öt üdvözlöm először, ő a külügyi szolgálat főtitkára, itt van velünk. Ezt követően üdvözlöm Pet Cox urat, aki az Európai Parlament egy korábbi elnöke, és ő fog beszámolni az Európai Parlament közvetítő tevékenységéről, van egy demokrácia támogatása és választó megfigyelési csoportja az Európai Parlamentnek, amelynek én vagyok a társelnöke, Thomas Tobéval, Michael Keating is itt van, az igazgatója az Európai Békeintézetnek, beszámol az intézet tevékenységéről, illetve szakpolitikai tevékenységükről. Emellett az Európai Bizottság képviselői is meglettek hívva, akik válaszolhatnak a vita végén a felmerült kérdésekre. Őket és üdvözlöm Haldaman asszonyt, eh, aki eh, a szolgálat vezetője, Mario Ronconi, a Reziliencia, és Törékenységi Egység vezetője, és Svabine Svanepul a NIR főigazgatóságtól jöttek, tehát köszönöm nekik is, hogy elfogadták a meghívást. Reinhard Büti Koffer kezdeményezte ezt a vitát, Eh, az Európai Parlament évente eszmecserét akar folytatni a külügyi szolgálattal és a bizottsággal arról, hogy eh, az EU szakpolitikai kötelezettségvállalásai milyen módon valósulnak meg a konfliktus prevenció és közvetítés témájában erről először. Az Európai Parlament 2019. március 12-i állásfoglalásában volt szó. Bevezetésképpen szólnék pár szót a béke áll az Európai Unió létének középpontjában, ezért fontos az, hogy a külpolitikai fellépésünknek a konfliktus megoldás része kell, hogy legyen. Az EU és a tagállamok um, aktívan részt vettek a béketeremtésben Koszovó és Szerbia között, Iránban, Afganisztánban, Myanmarban, Ukrajnában, Kolumbiában és um, Afrika több részén láttunk jelentős eredményeket egyes esetekben, máshol viszont nem voltunk sikeresek, itt gondolok Líbiára és Szíriára, tudjuk azt is ebben a bizottságban, hogy a világ egyre sérülékenyebb, az elmúlt években volatilisebb, egyre nagyobb a versengés a nagyhatalmak között, polgárháborúk dúlnak, illetve etnikai és vallási konfliktusok is zajlanak. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy egy robusztusabb, hitelesebb és jobban finanszírozott közvetítő politikát kell folytatnunk, amelynek célja, hogy előmozdítsuk a békét oldalúan és ez megfelelne annak a szükségletnek, amelyet a visszavonuló egyes nagyhatalmak maguk után hagynak. Most először Helga Schmidtnek adom meg a szót, majd Pat Cox és Michael Keating kapnak szót. Helga Schmidt, amennyiben be van kapcsolva, akkor öné a szó. Very much. Uh, uh, can you hear me? Köszönöm szépen. Hallanak engem? Igen, halljuk. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy Ugye először is megköszönöm, hogy meghívtak, és azt mondanám, amit elnök úr elmondott, hogy az európai lét középpontjában a béke van, hiszen egy béke folyamat eredménye Európa is. És mi ezzel foglalkozunk itt az eks ben a napirendünk egyik nagyon fontos pontja ez. Egy gender szempontból kiegyensúlyozott eh, tímet indítottunk el, amely a helyi szakembereket fogja segíteni, és a Task Force-t, amely a közvetítést végzi. Ők segítenek nekünk abban, hogy a különböző prioritásainkat meghatározzuk. Szeretném elmondani, hogy miért is annyira fontos az Európai Unió, és hogy miért gondolják sokan azt, hogy egy tisztességes közvetítő vagyunk. Említették Iránt, sokszor nem csak a tárgyaló partner voltunk, hanem közvetítő is, és most koordinátorok vagyunk abban, hogy a folyamatot előre vigyük. Csak az Európai Unió tudott ebben segíteni, hiszen az Európai Uniót tekintették az egyedüli tisztességes közvetítőnek ebben a folyamatban. Tudjuk a partnereink részéről is, hogy az unió értékalapúsága, létfontosságú ebben a folyamatban. Szerintem alig van olyan csücske a világnak, ahol ne lennénk tevékenyek, ne tevékenykednénk, tehát jelen vagyunk mindenhol a világon. Meg is köszönöm, hogy a tevékenységünkhöz költségvetést illesztettek azért, mert ezzel lehet a világon különböző pontokra közvetítőket kiküldeni, emellett tréninget és tanácsadási tevékenységet is megszervezünk a kollégáink számára, akik ezt a tevékenységet végzik. Ha megengedik, el, kitérnek néhány számunkra nagyon fontos pontra. A befogadó képesség tekintetében még többet kell tennünk azért, hogy a nők és a fiatalok is felszólalhassanak a béke folyamatban, hiszen fenntartható béke csak úgy valósítható meg, ha nők ebben részt vesznek, ennek vannak empirikus bizony, bizonyítékai. Jemen, Közép-Afrikai Köztársaság, Afganisztán és más helyeken is láttuk ezt. Genfben, Brüsszelben, New Yorkban és a saját külügyminiszteri tanácsainkon is azt mondjuk, hogy nekik is fel kell szólalniuk sokszor, még akkor is, ha a békefolyamat része mm, a perifériára szorulnak, és nem szólalhatnak fel az Unió, megbízható, hosszú távú partner, nem gyors eredményt keresünk és politikai láthatóságot, hanem olyan megállapodásokat, amelyek e- mindannyiunk számára elfogadhatóak. A belgrádi, belgrád-pristinai párbeszéd jó példa erre. Politikailag nagyon magas szinten zajlanak a tárgyalások az elmúlt hónapokban. Lendületet is kapott ez a folyamat a főképviselőnk segítségével. Szeretnénk a különböző többsávos mechanizmusokat előrevinni, például az afgán béketámogatási missziót, nagyon jó a partnerség az afgán civil társadalmi szervezetekkel, akik a helyszínen segítenek, és mm, így aztán az Afganisztánon belüli tárgyalásokban fontos előrelépést lehet elérni. A lényeg az, hogy a folyamatban nagyon korán kezdjük a közvetítést. A közép-afrikai köztársaságban már a tárgyalások előtt a 2019-es aláíráskor felléptünk, és most itt van a megállapodás végrehajtása és a közökségi szintű közvetítés. Bolíviát is megemlíthetném, menjünk egy másik kontinensre. A bolíviai püspoki konferencia és az ENSZ pontot tehetett az erőszak végére. A 2019-es kudarcot vála, vallott választások után. Nem akarom túl hosszúra fűzni a szót, éppen ezért rátérnék a következő pontra. Ez az a munka, amelyet jelenleg az uniós közvetítéssel kapcsolatban végzünk. 2009-ben bukkant fel először a közvetítési kapacitás gondolata. Jól halad, de azért updatelni kell. A probléma oka nem változott az elmúlt évtizedekben. Persze vannak új kihívások is, mint például a digitalizáció, azt látjuk, hogy a háborúkat megtámogatják a digitális technológiákkal és persze a közösségi hálóval. A digitális eszközök viszont párbeszédre és mediációra is használhatóak. A másik a környezet és a klímaváltozás. A konfliktusok 40%-át a környezet állagának a romlása okozza. Éppen ezért kapacitást kell építenünk, de még többet is tennünk kell. A szakértelmünket kell rendelkezésre bocsátanunk, de a megközelítésünket megfelelő csatornába is kell terelni a korai előrejelzéssel kapcsolatban. Ami a közvetítést illeti, az Európai Unió esetében megerősíti azt, hogy az ENSZ-szel szorosabbra akarjuk fűzni a kapcsolatunkat, és hogy szeretnénk részt venni a különböző béke egyeztetési folyamatokban. Az Európai Parlamentnek köszönetet mondok a hozzájárulásért, az inputért, és hangsúlyozom, hogy le kell vonnunk a tapasztalatokat abból, amit a múltban tanultunk. Emellett még megköszönöm a parlamentnek azt is, hogy szerepet vállal ebben a folyamatban. A 2019-es szorája jelentés kiváló gondolatokat fogalmazott meg a válság megelőzésre, és köszönöm a parlament támogatását, hogy több, nagyobb költségvetést biztosít erre a területre és az LKBP területére. A parlament hozzájárulása a közvetítési tevékenységekhez sikeres eszköz, ennek is ismerik el, általában véve az uniós demokrácia támogatási eszközök keretében. A Zsamoni párbeszéd a békéért nagyon releváns a keleti partnerségi országok számára és a nyugat-balkáni országok számára, de mások számára is. Sokan a választási megfigyelési koordinációs csoportban részt vesznek, ezzel lehet hozzájárulni az erőteljes demokrácia kiépítéséhez szomszédságunkban. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a demokrácia intézete, és önök közül sokan vesznek ebben részt, hiszen a demokratizálás nagyon fontos. Azzal fejezem be, hogy elmondom, hogy a politikai versengések világában a válságmegelőzés és közvetítés messze a legköltséghatékonyabb eszköz, költséghatékonyabb, mint a katonai beavatkozások, tehát érdemes erre áldozni. Köszönöm szépen. Thank you, Helga Schmidt, for your introductory Köszönöm szépen Helga Schmidt bevezető gondolatait, és eh, megadom a szót a korábbi ep parlamenti elnökünknek, Pat Coxnak, 5 percben parancsoljon. Jó reggelt kívánok, elnök úr, kedves affettakok, Dublinból jelentkezem. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai eszmecserére. Abban a kívásban volt részem, hogy az elmúlt öt évben Ukrajnában a parlament tevékenységeit megtervezem, különösen ami a kulturális és intézményi reformokat illeti. Az Európai Parlament saját választás megvizsgáló missziót is küldött Ukrajnába, és úgy tűnt, hogy a demokratikus kihívásokra nem volt elégséges az addig adott válasz. A pluralistától polarizált rendszerek felé mozdultunk el, és a kormány és az ellenzéki pártok között is jelentős volt a feszültség, és az Európai Unió szomszédságában lévő országok jogi jogrendszerei is meghatározóak. Nagyon gyakran gyengék az intézmények ezekben az országokban, és a mm, súlyok ellen súlyok állapota sem megfelelő. Éppen ezért erőfeszítésre, állandó erőfeszítésekre van szükség, és az Európai Parlament egy átfogó demokrácia támogatási eh, megközelítést alkalmazott. Az átláthatóság, felelősség, eh, meghatározó szempontok mindenben illetve a megfelelő egyensúly kiállítása a súlyok ellensúlyok tekintetében. Ezt nagyon nehéz megvalósítani a parlamenti eh, tudás és szavahihetőség eh, korábbi képviselők közreműködése jelentősen hozzájárulhatnak ezekhez a folyamatokhoz, azért, hogy eh, a parlamenti társaikkal együtt felvetessék ezeket a problémákat, és remélhet, remélhetőleg sikerül ezek által a figyelmet kollektív módon felkelteni. A demokratikus folyamatokat nem lehet kívülről segíteni, e, és fontos, hogy ne kívülről határozzuk meg a szabályokat. Ukrajnában egy e, leltározás történt, és 54 e, ajánlás fogalmazódott meg, az adminisztratív kapacitásokról, a koalíció ellenzék dialógusról, parlamenti etikáról és az EU-hoz való közeledésről. A legutóbbi hálásoglási indítvány eh, nagy többsége fogadta el az ukrán parlament, ez nagyon pozitív. hamar nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy az ajánlások elfogadása nem feltétlenül az az eszköz, amelyen a folyamatok változása elindul. Az első Zsammoni párbeszédekre visszatekintve, amikor Moni konkrét ügyekre összpontosított, amelyek közös érdeklődést kiváltó témákból indultak ki, mert hát, nagyon fontos ezeket most is szem előtt tartani, azért, hogy elkerüljük a meglepetéseket. És számos bilaterális konzultációra került sor a releváns szereplők részéről, és fontos az ülések előtt az információkat megosztani egymással. És Moné otthonában próbáltuk meg ezeket az őseket tartani, Lozánban a Jean Moné Alapítvány épületeiben. A politikai frakciók részvételével, illetve az Európai Parlament képviselőivel, és a kievi EU-s nagykövete jelenlétében. Sajnos a COVID-válság megváltoztatta ennek a munkának a sebességén, ritmusán. Az EU-s kievi misszió kitűn, kitűnő munkáját meg szeretném köszönni a kapacitásépítést illetően, a prioritások kialakítását illetően, és nagyon fontos megnézni azt, hogy ez a parlamenti modell eh, hogyan működik Macedóniában, hány biztos aktív eh, munkája mellett. Mindez eh, kulcsfontosságú vívmány volt a parlamenti munkát illetően. A parlament közi párbedét Szerbiában szintén meghatározó. A mediációs munka eredményét a bizottság előrelépési jelentése tükrözi, és van egy fiatal politikusok számára kialakított program is. Végezetül elnök úr, kedves kollégák, az Európai Unió kapacitásai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mediációs túlkit gazdagodjon, az EU-s delegáció munkája segítheti a koherencia helyreállításán, annak érdekében, hogy eh, a politikai bizalom is eh, kiépülhessen. Elnök úr, azt gondolom, más eh, országok is érdeklődésüket fejezték ki Nyugat-Balkánon, Grúzia például részt szeretnék nek venni ezekben a programokban. Ami a parlamenti mediációs pillért illeti, elnök úr, kedves kollégánk, azt javaslom, hogy itt a legfőbb kihívás az, hogy a prioritásokat megfelelően határozzuk meg, hogy önök milyen forrásokat használnak az innovatív projektre szánni. És nagyon fontos, hogy az önök kollektív bölcsességére támaszkodhassunk. Köszönöm szépen. Thank you, uh, Pat Cox. Köszönjük Pat Coxnak um, ezt a nyilatkozatot, um, és most akkor megadom a szót Michael Kittingnek, aki elment a hang, elment a kép.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 Köszönjük Michael Keating, és ezzel le is zártuk az első kört, az első három hozzászólót, és akkor most megadom a szót a koordinátoroknak, vagy helyettesítőjüknek az EPP részéről. David a következik, két perc, David tessék. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az eszmecserét itt a vendégeinknek. A közelkeletről van kérdésem, Borel főképviselő beszélt arról, hogy mi kell ahhoz, hogy újraépítsük a bizalmat a különböző felek között az EU közelkeleti szakértője, illetve képviselője is nyilatkozott ebben a témában. Nincs értelme az EU részéről annak, hogy olyan palesztin könyveket finanszírozzanak, amelyek a mártírságot, a dzsihádot és az antiszemitizmust mozdítják elő. A norvég kormány vissza is vonta a finanszírozását a ramallahi oktatási rendszertől, mi lesz tehát az EU közvetítő szerepével, illetve annak megerősítésével? 2009-ben ugyanis azt mondtuk, hogy az ilyen kezdeményezések a szakpolitikai koherencián kell, hogy alapuljanak. A kérdésem az, hogy az EU hogyan állíthatja azt, hogy egy kétállami megoldás melletti közvetítés összeegyeztethető olyan könyvek finanszírozásával, amely megosztást és gyűlöletet eredményez, hiszen nem lehet egyszerre a békét és az erőszakot előmozdítani, különösen nem akkor, hogyha megbízható közvetítőnek akar tűnni az ember. Köszönöm. Köszönöm, David Lega ezt a kérdést. A szocialisták nevében eh, Tonino Picula következik. Thank you, David. Köszönöm, David. Én is szeretném megköszönni a vendégeket, akik eh, csatlakoznak itt a eh, beszélgetéshez. Az Európai Unió ért el eredményeket, de egy stratégiai megközelítésre van szükség a közvetítés kapcsán, megerősíteni a jelenlegi architektúrát. A 2009-es koncepciónak a megerősítésére van szükség, illetve az útmutatás megerősítésére. Néhány dolgot jeleznék csak koherens kell, hogy legyen az EU intézmények tevékenysége közvetítés terén. Nem csak azért, mert így lehet kihasználni a szinergiákat, hanem azért, mert így erősíthető meg a partnerek felé az EU üzenete. A második dolog pedig az Európai Parlament diplomáciája hozzájárult a Nyugat-Balkánhoz. Ott egy megállapodás született, a keleti partnerségnél pedig eredményeket értünk el Ukrajnában. A 2009-es koncepció új víziója a parlamenti dimenziót, tehát meg kell, hogy erősítse. A Zsammoné párbeszédet is fel kell tartani, valamint az ehhez kapcsolódó kapacitásépítést, amennyire lehet, még a jelenlegi COVID körülmények közepette és a parlamentek ellenőrzik a végrehajtó hatalmat, és ez különösen fontos akkor, amikor a végrehajtó hatalomra nyomás nehezedik, hogy teljesítsen. Ami Belarusziát illeti, az Európai Parlament kifejezte a hatalom át adás békés módja melletti támogatását az EBESZ közvetítő szerepe mellett Eh, milyen szerepet tudunk játszani, milyen tevékenységet eh, fejtettünk ki annak érdekében, hogy rábírjuk a belorusz hatóságokat eh, a párbeszédre, és milyen módon tudjuk az EBESZ-t a saját, saját közvetítő munkájában segíteni. Köszönjük Tonino Piculának, és most a Renew frakció részéről Bernard Geta következik. Oui, merci. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok önnek is, és a kedves kollégáknak is. Szeretném először is azt mondani, hogy mennyire örülök annak, hogy ma délelőtt miután meghallgattuk a meghívottakat, hogy mennyire fontos az, hogy a nemzetközi közvetítés szerepét a különböző válságokban megerősítsük, tehát ki kell fejleszteni eh, az Európai Uniónak, továbbfejleszteni eh, ezt a szerepét az Európai Uniónak, és úgy látom, hogy itt nagyon erős a konvergencia, nagyon erős az egyetértés. Három dolgot mondanék. Eh, miért is van ez így? Az első dolog az az, hogy az Európai Unió jelenleg olyan kívásokkal, geopolitikai kívásokkal néz szemben, eh, a bizottság elnöke is erről beszélt eh, a beiktatási beszédében, a olyan sokszínűsége és mélysége van ezeknek a kívásoknak, amelyeket korábban nem láttuk. Ugye birodalmi nosztalgiák keleten, káosz az arab világban, délen, a török világban és perzsa világban, és nyugaton is van egy kihívás, hiszen rendkívüli a bizonytalanság az amerikai szövetségesünk stratégiai választásaival kapcsolatban. Ez ugye politikai, gazdasági és katonai kihívás is, csak úgy, mint Xi Jinping Kínája. Miért is ragaszkodunk ahhoz, már pedig kell, hogy konkrét szerepe jusson az Európai Parlamentnek ebben a közvetítésben. Alapvetően két okból kifolyólag. Az első az, hogy az Európai Parlament Európai Parlamentet úgy látják, mint amelyik a politikailag legsejesebb intézménye, parlamentje az Európai Uniónak jobban, mint az Európai Bizottság, a külügyi szolgálat vagy a nemzeti fővárosok. És a második dolog az pedig az, hogy Európai Parlament ként egy olyan geopolitikai kultúrát alakítottunk ki, amely minket tesz a legalkalmasabbá arra, Eh, hogy képviselve az európai népességet ezt a feladatot ellássuk, és megpróbáljuk megtalálni azokat a konvergencia pontokat, amelyek a különböző álláspontok között mutatkoznak. Utolsó megjegyzés, mindenki tudja, hogy mennyire kívánatos és szükséges ma az, hogy az Európai Parlament közvetítő szerepet játszon a belorusz konfliktusban. Felajánlottuk ezt a közvetítő szerepet e, az Európai Parlament is, sőt a mi bizottságunk is. Köszönöm. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen Bernard Getának. A következő az idé részéről, de közben nem került senki fel a listámra, akkor menjünk tovább, a zöldek következnek, Hanna Neumann, tessék. Is it working now because I was kicked out? Működik, mert aztán közben eltűntem. Megpróbálok beszélni, aztán majd jelezzék, ha nem hallható. Akik felszólaltak, a befogadó megközelítésről beszéltek. Az európai mediációs kapacitásoknak befogadó képesnek kell lennie. A nők, fiatalok közvetítésbe történő bevonása a béketárgyalások során nagyon jó dolog, és jó az, hogy az Unió gondoskodik, hogy ez meglegyen. Ami az lksz en belül a közvetítési tevékenységeket illeti, vannak saját forrásaink, remélhetőleg maga a gyakorlat, ez a gyakorlat éves gyakorlat lesz. A parlamentnek 2019. márciusában volt egy állásfoglalása, melyben közben elhangzott, hogy a közvetítés fogalmát kell felülvizsgálni. A parlament felülvizsgálatban egy stratégiai gyakorlatról beszél, éves gyakorlatról és a jelentéstételről. Kérdezném, hogy ilyen tekintetben hol tartunk. Hangsúlyoznám azt is, amit Helga Schmidt elmondott. A közvetítés a legköltséghatékonyabb eszköz a külpolitikában. A kollégáimat és az LKS-t is arra kérem, hogy gondoskodjanak arról, hogy a következő költségvetésben több pénzt szálljanak a közvetítésre, de hogy gondoskodjunk arról is, hogy eh, a mm, mediációs tevékenységek esetében megvalósuljon a ring fencing, jelenleg főleg támogatásra és nem megelőzésre költünk. Végezetül Helka Schmidtől kérdeznék. Említette a közvetítők púlját, csapatát. Mikorra valósul ez meg, és hány személy lesz majd ennek részese. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Hanna Neumannnak. Az ECR részéről senki sem kért szót, a GUE részéről sem. Martin Jonenskri úgy tűnik, hogy nincs itt, bár felkerült a listámra, de nincs jelen Brüsszelben sem a tárgyalóteremben. Tehát mindenki felszólal, Mihály Gánál akart még beszélni, Mihály Gálernek adok még szót, és utána ö, visszaadom a szót a vendégeinknek, Helgasmitnek, Pat Coxnak, meg a Kittingnek. Tessék! Igen, köszönöm szépen, David, köszönöm szépen a vendégeinknek. Én is hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió azt a megközelítést alkalmazza, hogy egy tisztességes broker, és mivel ilyen őszinte broker vagyunk, a figyelünk, ami nálunk létezik az EU-ban, főleg akkor, amikor pártpolitikáról van szó bizonyos országokban, a Balkánon és Ukrajnában is világosá tettük azt, hogy a különböző pártok, felek között tudunk közvetíteni, hiszen nálunk is széles a spektrum, de azért közösek az értékek, a demokrácia és a jogállamiság az értékeink. Ezt kell a jövőben is mondjuk úgy szorgalmaznunk. Ha vonakodó a végrehajtó szerv, akkor arra oda kell figyelni, ha megnézzük a tanácsot és az EKS-t, mielőtt hozzájuk kerülne a sor, először vegyék igénybe a parlamentet, hiszen a parlament kicsit szabadabban tud bizonyos dolgokról tárgyalni, még mielőtt az érintettek egy másik szinten találkoznának. Tehát azt mondom, hogy parlamentként, hiszen nekünk megvannak a magunk kapcsolatai, az olyan esetekben, amikor még csak csírájában jelentkezik a probléma, időben bevonnának bennünket, ezt javasolnám én. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen Mihály Gálernek. Kedves kollégák, ezzel a koordinátorok, illetve helyettesség felszólaltak. Most még 15 perc áll rendelkezésünkre. Helga Schmidtnek adok szót először, utána Petcoxnak és Michael Keatingnek. Kérném szépen, hogy mindenki maximum három percben válaszoljon. És lehet, hogy utána Hilde Hárdemának vagy Mário Fakonénak adok szót. Tessék. Ágas mit? Uh, Ms. Schmidt, can you please push the speak button? Thank you. I, now I think you can hear me. Azt hiszem, hogy most hallanak. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket, kérdéseket. Haladjunk sorról sorra. Ami a felbojtást, a gyűlöletet és az erőszakot illeti a közel-keleten, el kell mondanom, hogy az Európai Unió mindig a két államos békés megoldást szorgalmazta. A gyűlöletre és erőszakra történő felbojtás nyilván ennek a gondolatnak ellenébe megy, és bizalmatlanságot erősít a közösségek között, Az egyik negyedéves jelentésben is szerepel ez. Az Európai Unió részese a közel-keleti partnernek, és az egyik jelentésükben is szerepelt ez. Említettem, hogy a felbojtás bármi formája, beleértve a tankönyvekben való megjelenését sem elfogadható, de hát elfogadhatatlan a felbújtás. Az ENSZ eh, toleranciával és erőszakmentességgel kapcsolatos eh, oktatási elveivel, elveinek megfelelően. Van egy tanulmány, amelyet az érdekelt felek és az Európai Parlament is meg fog kapni, és a bilaterális párbeszéd eh, eredményeit is. a stratégiai szintű megközelítéssel teljes mértékben egyet tudok érteni, ezért is mondtam azt bevezetőmben, hogy melyek a kulcs problémák, miért nehéz a frissítés a párbeszédben, az aktualizálás. Itt utalnék arra, amit Michael Keating elmondott, nagymértékben hagyatkozzunk az EIP-ra, nem csak elvégezzük a közvetítést, hanem koordináljuk is, finanszírozzuk. Tehát a közvetítés minden formájában részt veszünk. És itt most Fehér Oroszországról is beszélnem kell, megnézzük, hogy a párbeszédek milyen tapasztalatokat hoztak, és megnézzük azt is, hogy az OECD mit tehet, amikor ilyen párbeszédre kerül sor. Mi azonban a befogadó párbeszédet támogattuk a kezdet kezdetétől fogva. Én Bécsben voltam, amikor a az állandó közgyűlést összehívták. Az Európai Unió nevében kértem a befogadó párbeszédet a közvetítésben is. Ami pedig a befogadó képes megközelítést illeti, említettem a nőket, a civil társadalmi szervezetekkel való együttműködés kulcs ami pedig a közvetítők csapatát illeti, 20 tagból fog állni, kiegyensúlyozott a férfiak és a nők képviselet ebben. Málival fognak először foglalkozni, megfő tréninget kapnak majd, és igen, különböző kapacitásokat képviselnek majd. Számomra pedig nagyon fontos volt az is, hogy a nemek szempontjából abszolút kiegyensúlyozott legyen a csapat. Köszönöm szépen. Thank you, Helga Schmidt. Köszönöm szépen, Helga Schmidt. Most uh, Pat Coxot kérdezem, hogy szeretne reagálni. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy az összes hozzászólásból kiderült egy nagyon fontos gondolat, ez pedig a koherencia szükségessége az Európai Unió intézményein belül és ezek között Mihály Gáler beszélt arról, hogy nagyon fontos, hogy bizonyos körülmények között a parlament gyorsan tudjon reagálni. De nagyon fontos megerősíteni az Európai Unió intervenciós készségét. Ami a parlament szerepét illeti, azok a példák, amelyeket hangsúlyoztam, például az ukrán példa, Észak-Macedóniában és Szerbiában az intervencióknak jelentős előnyük volt, ez pedig a parlament szavahihetősége miatt valósult meg, és ez a státusz képez egy különleges előnyt amelyet az Európai Parlament a parlamentközi mediációban is alkalmazhat. Ez Ukrajnán kívül is igaz, bárhol előfordulhat a politikában. Felmerül a kérdés, hogy a civilizált hang nem használata nagyon fontos az érintett felek között. és nagyon gyakran írásbeli a kommunikáció, nem verbális. Nagyon fontos az embereket egy asztalhoz leültetni, és nagyon fontos, hogy egymást tisztelettel hallgassák meg, ennek pedig nagyon pozitív hatása lehet, és átterjedhet máshová és másokra, és ezt nem szabad alábecsülni. A szomszédságban érvényesül az a hagyaték, hogy az intézmények gyengék, és ezáltal nagyon fontos, hogy mi kitartóak legyünk, segítsük, segítsük őket abban, hogy a saját tempójukban alapozzák meg a demokratikusabb parlamenti rendszerüket. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament nagyon sok mindent tud adni, és itt nagyon fontos, hogy óvatosan válasszunk, nagyon fontos, hogy a kapacitást ne feszítsük túl. Ez egy nagyon fontos gondolat, és azt gondolom, hogy a parlament ezt meg tudja adni, mint egy speciális hozzájárulást egy szélesebb körű európai erőfeszítés részeként. Köszönöm szépen, Pat Cox. Most pedig eh, három percre Michael Keating kap szót. Can you push the speak button, Mr. Keating, please? Thank you.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 Can you please can try hear to me? Yes, we can hear you and we can see you. Thank you, sir. Amazing. Uh, with apologies again for the technical problems. Még egyszer elnézést szeretnék kérni a technikai problémáért. Elnök úr, ebben a párbeszédben a koherencia értékéről beszéltünk sokat, és itt szeretnék néhány kapcsolódási pontot megnevezni az EU és a nemzetközi közösség megközelítését illetően a politikai problémák megoldása érdekében. Nagyon fontos, hogy abban gyökerezzen, amely leginkább érinti az embereket. Egy nemzeti vízióra van szükség, vagy regionális megközelítésre, és természetesen az elitet bele kell vonni mindenbe, Mindegy, hogy politikusokról, üzletemberekről van szó, vagy más egyéb jelentős szereplőkről. Tehát nagyon fontos az embereket belevonni mindennek megváltoztásába, amelyről ők úgy érzik, hogy veszélyforrást jelentenek számukra. Eh, ami az igazságszolgáltatást, kormányzást eh, illeti. Itt nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük eh, az emberek érzéseit, hogy ők mit éreznek veszélyforrásnak. Nagyon fontos megérteni azt, hogy hogyan gondolkodnak a konfliktusos zónában élők a biztonságról, és ez segített abban, hogy az EU és a nemzetközi közösség megközelítését meggyökeresztessük. Nagyon fontos megnézni azt, hogy a politikai governance, humanitárius feladatvárás között mi az egészséges egyensúly. Jelenleg nagyon kevés kapcsolódás van a között, hogy mit eh, éreznek az emberek eh, veszélynek, és eh, azon beruházás között, amelyet a nemzetközi szereplők végeznek. Egy további megjegyzés. Tehát nagyon fontos a problémákra visszatérő az emberek mit élnek meg problémaként. Fontos, hogy ez alapozza meg a politikai párbeszédeket a jó mediációs támogatás nyújtás alapján. Az Európai Parlamentnek jelentős szerepe van abban, hogy a nemzetközi szereplőket ösztönözze, és az EU-t is arra, hogy jelentősebb hangsúlyt fektessen a fiatalokra, marginalizált csoportokra, nőkre, annak tekintetében, hogy hogyan kell megoldani, illetve megteremteni a biztonságot, illetve a tartós békét. Köszönöm szépen, Michael Keating. Most pedig az Európai Bizottság képviselőjének adok szót. Először Hilde Hálemannak. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a vitát. Előjáróban el szeretnék mondani, hogy a, a DG eh, bővítés eh, szomszédsági politika munkatársai nevében is szólok. A tárgyalások, a párbeszéd meghatározóak a konfliktus eh, megoldásához, és ezek a az Európai Bizottság választadása szempontjából is meghatározóak. Támogatjuk a mediációt, regionális, nemzeti, nemzetközi szinten, és az embereket tesszük a figyelem középpontjába. Nagyon fontos a tüzetes politikai munka, az inkluzivitás, a fiatalok és nők szerepvállalásának meghatározása a hosszú távú akciók kialakításánál. Az eks kéz a kézben dolgozunk, és az összes releváns érintett, nagyon sok kontesztus, az Európai Parlamenttel együtt is ebbe belekapcsolódik, és nemzetközi szinten nagyon szoros együttműködésben állunk az ENSZ-el és az OSCD-vel. Ezekhez a projektekhez jelentős költségvetésre van szükség, stabilizáló intervenciókra, annak érdekében, hogy kézzelfogható módon érzékeltetni lehessen a béke um, dividenset mindebben a folyamatban, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament az elmúlt évi állásfoglásában hangsúlyozta a Dublini megállapodás pontjait és a szükséges forrásokat. Helen neumann hallgattam, aki a mediációra szánt források szükségességéről és ezek megfelelő kialakításáról beszélt. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy minden, minden munka, amit végzünk, abban a mediáció nagyon fontos, az Európai Parlament képviselőit kérném arra, hogy segítsenek a nemzetközi együttműködési eszköz megfelelő kialakításában, illetve a költségvetés biztosításában. Azt gondolom, hogy ezzel kisaknáztam az időt, és köszönöm szépen a lehetőséget a konflikt megelőzési mediációs párbeszéd abszolút fontos. Köszönöm. So, thank you, Hilda Hardeman, and finally, Mary. Köszönöm Hilda Hardemannak és Maria Ronconi, a DEVCO főigazgatóságtól két percre szót kaphat. Thank you. Uh, good morning to everybody. Thank you, Chairman. Köszönöm uh, mindenkinek, um, elnök úr, um, a Devco szempontjából is szeretném megközelíteni ezt a témát néhány dologra rávilágítva. Ezek igazándiból elhangzottak már a délelőtt folyamán. A fejlesztési együttműködés egy eszköz, és ennek szerepe lesz abban, hogy a közvetítő tevékenységünket megerősítsük. Hanghibás felvétel, hanghibás kapcsolatról van szó sajnos. A Keating úr említette az emberi szempontokat, a civil társadalom szerepét, a helyi közösségek létfontosságú szerepét, ez mind kapcsolódik a fejlesztési együttműködéshez, illetve az együttműködési fellépéshez. Itt eh, tehát nagyon jó hozzászólásokat hallottunk. A hagyományos munka, a hagyományos fejlesztési munka is magába tudja foglalni a közvetítést, eh, mint a béketeremtés eszközét. Itt eh, mit most érdemes eh, a folyamatban levő munkára is utalni, az ülés során is elhangzott, hogy fontos a helyi kontextus megismerése, és a helyi helyzethez igazítani a közvetítők, közvetítői munkát. A külügyi szolgálattal együtt működünk ebben, azért, hogy jól megértsük a helyi körülményeket, az új NDK pedig eh, szintén elvárja majd tőlünk, hogy a konfliktus elemzést és eh, érzékenység elemzést elvégezzük eh, azokban az országokban, ahol fellépünk, és így tudjunk közös fellépést kialakítani, kezelve a konfliktusok gyökerét az Európai Parlament és az összes érdekelt számára megerősítem, hogy rendkívül aktívak vagyunk mi is ezekben a témákban, és úgy gondoljuk, hogy egy integrált európai megközelítésre van szükség a válságkezelésben és a konfliktus kezelésben. Right. Thank you. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Én azzal fejezném be, hogy megköszönöm az összes résztvevőnek ezt a rendkívül aktuális vitát, és azt remélem, hogy itt most elkezdődhet az, az állandósult eszmecsere a külügyi szolgálattal és a bizottsággal arról, hogy milyen eredményeket érünk el az európai kötelezettségvállalások megvalósításában. Michael Keatingnek, Helga Schmidtnek, Pat Coxnak, illetve a két bizottsági kollégának köszönöm a hozzájárulást, és most áttérünk a hatos napirendi pontra.